Napi rendünk szerint következnek az tegnapi ülése vonatkozó jegyzőkönyv elfogadása, a szövegek mindenkinek rendelkezésre állnak, amennyiben nincs ezzel kapcsolatban senkinek megjegyzése, elfogadottnak tekint.